Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, let's start our uh, session. Jó reggelt kívánok, elkezdjük a mai ülésünket. Mégpedig a 14. napi rendi portal, ami nem más, mint a szlovák soros elnökség prioritásait mutatja be nekünk Péter Zsiga, szlovák gazdasági miniszter. Üdvözlöm itt, Zsiga úr, itt a szakbizottság ülésem. Természetesen mindenki tudja, hogy a kereskedelem politika területén milyen nagy kihívással állunk szemben, hiszen a CETA ratifikációs folyamattal foglalkozunk majd először az aláírás, aztán az átmeneti alkalmazás alóli kivételi szabályozások kérdése kerül napirendre. Ez egy olyan kérdés, amely biztos, hogy a közvélemény figyelmének homlokterében is szerepel. A másik kérdés az ipar számára nagyon fontos a kereskedel védelmi eszközök modernizációjának kérdése, valamint a Kínával kapcsolatos és a kereskedelmi védelmi intézkedések. Ugye december 11-én lesz egy találkozó, és az lesz a kérdés, hogyan lehet majd egy olyan jogalkotói utat találni, melynek segítségével elérhetővé válik, hogy megfelelő megoldást találjunk. Mind a parlament, mind a tanács együttműködésével, támogatásával december 11-e előtt vannak persze jogalkotói dossziénk is, például a konfliktusból származó ércek és nyersanyagok dossziéje. Ezt még be kell fejeznünk, illetve a tárgyalások megkezdése és folytatása egyes országok tekintetében, például Japánnal, Japánnal, Japánnal, és persze a multilaterális genfi tárgyalások is komoly feladatokat rónak ránk, Úgyhogy komoly feladatok állunk el, állnak előttünk. Köszönöm Zsiga úr, hogy eljött, megadom annak a szót. Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen Lange úr, Lange úr. Köszönöm a meghívást ide az Európai Parlamentbe. Hölgyeim és, hölgyeim és uraim, és megtiszteltetés, hogy itt lehetek itt az Európai Parlamentben, és lehetőségem nyílik arra, hogy megvitassam önökkel a kereskedelem és a kereskedelem politika főbb kérdéseit. Nagy kihívás ez is, nagy megtiszteltetés is egyben Szlovákia számára, hogy először veheti át az Európai Unió tanácsának elnökségét jelentő átvitt értelmi stafétabotot. A mai ülésen a szlovák elnökség eh, prioritásait szeretném bemutatni a kereskedelem politika területén az elkövetkező hat hónapban. Nagyra értékeljük azt a kemény munkát, amelyet elődeink és a trió partnereink végeztek, a holland elnökség. Komoly alap ez, melyre építhetünk, és reméljük, hogy a jó együttműködés szellemében tudjuk folytatni majd az együttműködést, a munkát az bizottsággal és a parlamenttel. Szlovákia egy kicsi, nyitott és exportorientált ország, a reciprocitás, a kölcsönösség alapján állunk, és látjuk, hogy milyen nagy előnyökkel jár ez támogatjuk a felelősségteljes Európai Uniós kereskedelmi és beruházási stratégiát, melyet a tagállamokkal, az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel együtt kell kialakítani, és a szlovák elnökség hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy mind az állampolgárok, mind a cégek számára előnyös kereskedelmi politikát folytassunk. Az átláthatóság nagyon fontos, minden európai intézmény és minden szereplő számára. Néhány gondolatot szeretnék önökkel megosztani a fő kihívásokról és prioritásainkról a szlovák elnökség alatt. az aláírás előkészítése az EU-Kanada EU -Kanada átfogó um, kereskedelmi megállapodásra, az ugye a CETA, valamint a TTIP tárgyalások jelentik a legmagasabb prioritást az elnökség számára. Jelenleg kritikus helyzetben van az acélipar. A fair trade és a verseny megőrzése nagyon fontos, és ez felhívta a figyelmet a jelenlegi meglévő EU jogalkotói keret modernizációjának szükségességére figyelmet. Az Európai Parlament <clears throat> legutolsó állásfoglalásában hiányolta a politikai szándék hiányát a tanácsban a DDI modernizáció területén, és a piacgazdasági státus megítélése ö, tekintetében ö, is felhívta a figyelmet a kérdésekre. Nagyon komoly kihívások állnak itt a szlovák elnökség előtt, minnyájunk előtt ezekben a kérdésekben. Nem szabad elfelejtenünk ugyanakkor a multilaterális szinten végzett fontos munkát. Támogatni fogjuk támogatásunkat a WTO-nak. A WTO az átlátható multilaterális kereskedelmi rendszer garantora. A tanács soros elnöke megbízható és konstruktív partnere szeretne lenni a bizottságnak az EU kereskedelmi és beruházási stratégiájának végrehajtásakor, és a különböző tárgyalási folyamatokban, amelyekben bilaterális, multi és plurilaterális szinten veszünk részt. Ugyanakkor az új fejleményekhez is igazodnunk kell, az Egyesült Királyságban zajló fejleményekre gondolok. Jelenleg nagyon sok bizonytalanság van a tekintetben, hogy az elkövetkező hónapokban és napokban mi történik, egész addig, amíg az EU MS 50. cikkét nem aktiválja az Egyesült Királyság, addig teljes jogú tagnak tekinthető minden kötelezettséggel és joggal kereskedelmi partnereink álláspontját pedig a megfelelő tárgyalások fényében kell látni, hiszen nagy különbséget jelent, hogy az EU egyik legnagyobb gazdasága a konstelláció részét képezi, vagy sem. Részletesebben. A CETA aláírása politikai prioritás az elnökség számára. Ez egy nagyon jó, számunkra előnyös megállapodás, amely munkahelyeket teremthet. Éppen ezért gyorsan ki kell használni a CETA-ban rejlő előnyöket. A bizottság eljutott a tanácshoz és a parlamenthez a CETA a átmeneti alkalmazásáról szóló dokumentumot, illetve az aláírásra szóló dokumentumot, és ezt a tervek szerint október 27-én a csúcson írják alá. A tanács világossá tette, hogy a bizottságnak vegyes megállapodásként kell a CETA-t megtárgyalnia. A bizottság és ilyen mixed, vegyes megállapodásként terjesztette be. Ilyen módon nem csak az Európai Parlamentnek, hanem a nemzeti parlamenteknek is ratifikálnia kell majd a CETA-t, ez nagyon fontos a nemzeti parlamentek, illetve az egész közvélemény támogatása szempontjából. Lefordították a megállapodás tervezetet, az aláírás után természetesen az Európai Parlamentnek is el kell fogadni a megállapodást. 2016. februárjában a jogi szöveget um, világosra tették, véglegesítették, és az új beruházás védelmi és beruházás arbitrázs rendszer is megfogalmazásra került. Nagyon fontos, hogy ilyen fontos G7 partnerrel egy új kereskedelmi és arbitrázs megállapodás sikerült kötni, hiszen ez irányadó további ilyen szerződések szempontjából. Most a Provisional Application, az átmeneti alkalmazás kérdését vizsgáljuk meg, ez pedig a hitelesi kérdése szempontjából nagyon fontos. Túl korán van még, hogy a döntés eredményét megelőlegezzük, de egy valami világos. Az új beruházási eh, arbitrázs rendszerről szóló döntést eh, nem fogják átmenetileg alkalmazni. TTIP-ről szólva év végéig reméljük véglegesíteni a munkát. Komoly előrelépést értünk el az elmúlt hónapban, de még kemény munka tornyosul előttünk. A következő tárgyalás meghatározó lesz a siker szempontjából. Fontos a sebesség, de ugyanakkor a becsvágyunkról sem szabad lemondani a tárgyalás egyes, egyetlen fordulójában sem. Suboptimális megállapodást nem akarunk elfogadni, csak azért, hogy megállapodás jöjjön létre. Kiegyensúlyozott és magas szintű megállapodás jelentheti az egyedüli megoldást. Egy TTIP light nem opció. Egy kiegyensúlyozott megállapodásra van szükség, mely előnyös lesz az EU minden tagállama számára a tárgyalás minden területén. A, a piaci hozzáférés, a termékek, a szolgáltatások, a szabályozási együttműködés és a nem váma típusú akadályok tekintetében. A tárgyalási mandátumot természetesen figyelembe kell venni, a right to regulate eh, elve nem sérülhet. A TTIP, mint más szabadkereskedelmi megállapodások nem vezethetnek az audiovizuális, szociális, egészségügyi vagy oktatási szolgáltatások liberalizációjához, ami pedig a beruházás védelmet illeti. Egy új rendszert eh, akarunk bevezetni a beruházási bíróság, illetve a fellebbezési eh, bírósági szint bevezetésével. A kereskedelmi miniszterek szeptemberi találkozóján tekintjük át az tárgyalások eredményét, és határozzuk meg az új tovább lépés irányát. A, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek tagjainak eh, hozzáférése a TTIP dokumentumokhoz megerősítette az átláthatóságot és a demokratikus ellenőrzést. Ugyanakkor a TTIP eh, bizalmas dokumentum kiszivárogtatása senki érdekét nem szolgálja, ez megnehezíti, aláaknázza az EU tárgyalási pozíciót, és megnehezíti, hogy transzparens körülmények között érjünk el jó eredményeket. Japánnal való szabadkereskedelmi megállapodás. Az EU-Japán szabadkereskedelmi tárgyalási fordulóban elért eredmények eh, kiábrándítóan la- lassúak voltak, de mindkét fél elkötelezett, hogy még idén befejezze a tárgyalásokat. Az EU eh, vezetők és eh, ABE miniszterelnök G7 kapcsáni találkozóján ezt hangoztatták. Így tehát erős politikai szándék fogalmazódott meg, de erre szükség van a japán részről is, hogy a legnehezebb kérdéseket, nyitott kérdéseket még tematizálják. A következő hónapokban a mi elnökségünk alatt, tehát a cél az lesz, hogy tovább leszűkítsük a hiányosságokat, és sikerüljön a tárgyalásokat sikeresen véghez vinni. A CETA, TTIP és Japán tárgyalásokon túl még zajlik a munka más kereskedelmi partnereinkkel is, és ezekből néhányat ki szeretnék emelni. Lássuk előbb a mercosur Nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy egy átfogó és becsvágyó megállapodást kössünk a Mercosur államokkal, mind az offenzív, mind a defenzív érdekek érvényesítése tekintetében. A Mercosurral a áruk közbeszerzés szolgáltatások területére koncentrál a munka, és itt akarunk új lendületet adni a tárgyalásoknak. Sok tagállamunk nem volt elégedett az érzékeny mezőgazdasági termékek területen elértekkel. A legérzékenyebb termékek az etanol és a marhahúst kivették végül is a tárgyalások fókuszából. Tisztában vagyunk azokkal a problémákkal, amelyekkel az EU mezőgazdasági ágazata szembenéz. Üdvözöljük a bizottság eh, eh, kumulatív eh, kihatásra vonatkozó tanulmány elkészítésének szándékát, ezt a tanulmányt szeptemberre várjuk. Ekvádor. Minnyáján egyetértünk abban, hogy fontos, hogy az Ekvádor az EU-Kolumbia-Peru kereskedelmi megállapodásba be tudjon lépni, és így a belépési jegyzőkönyvet 2016 végéig reméljük aláírják, amikor az EU autonóm kereskedelmi intézkedései lejárnak, az EU Ekvádor intézkedések. Két évbe tellett a tárgyalások lezárása után, hogy idáig eljussunk Ekvádorral. Sok időt vesztegettünk el időközben. Ugyanakkor a tanács minden meglévő lehetőséget felhasznál annak érdekében, hogy novemberre aláírják a jelzőkönyvet. Ekvádor, épp úgy, mint Kolumbia és Peru is mindent meg kell, hogy tegyen, hogy a további késedelem elkerülhető legyen. Reményjük, hogy az Európai Parlament is megfelelő szerepet játszik majd a sikerben, és így Ekvádor abban a nehéz helyzetben, amelyben jelenleg van, megkapja ezt a kereskedelem könnyítési lehetőséget. A szlovák köztársaság üdvözli a Mexikóval való tárgyalások megkezdését viszonylag rövid időn belül. Arra számítunk, hogy az első tárgyalási fordulót már szeptember-októberben meg lehet tartani. A az EU-Mexikó globális megállapodás kereskedelmi pillérjének átalakítása egy jogilag kötelező keretet határoz majd meg az EU-Mexikó kereskedelem tekintetében. Most pedig néhány fontos jogalkotói dossziéről szeretnék beszélni, melyek ügyét előbb akarjuk vinni. Egyrészt a piacgazdasági státus Kína számára. Hogy megadjuk ezt a státust, vagy nem Kínának, ez az egyik legnagyobb politikai fontossággal rendelkező kérdés, nagyon messze mutató kihatásokkal rendelkezik. Nem csak az EU kereskedelmére, hanem a növekedésre és a munkahelyekre is kihathat. Az EU-nak meg kell felelnie kötelezettségeinek, amelyek a WTO-ból származnak, és persze az európai termelők igényét is figyelembe kell venni, de nem szabad veszélyeztetnünk Kína stratégiai partneri pozícióját. Javaslataiban a tanács még nem határozott meg végleges álláspontot a tekintetben, hogy megadjuk a piacgazdasági státust, és a mitigating measure, tehát a kiegészítő és enyhítő intézkedések tekintetében sincsen még tanácsi döntés készen állunk arra, hogy a bizottsággal és a, tan- és a tanács és a parlamenttel együtt működjünk a kínai ipar, de természetesen az európai ipar legjobb érdekét figyelembe véve. A tanács üdvözli ezt az előkészítő munkát, amelyet a bizottság elvégzett, főleg a szereplők nyílt konzultációjának kérdését és a teljes hatástanulmány elkészültét. A jelenlegi EU acélipari válság fényében a tanács technikai tárgyalásokat kezdett a bizottság 2013-as javaslatáról, mely az EU kereskedelem védelmi intézkedések modernizációjának tervezetéről szól. Azt kell megvizsgálni, hogyan lehet a védelmi intézkedéseket modernizálni, hogyan lehet a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat kiszorítani, biztosítandó így azt, hogy a verseny tisztességes és egyenlő esélyekkel rendelkező legyen. Május 13-án a kereskedelmi miniszterek hasznos és gyümölcsöző tárgyalást folytattak a bizottság javaslatáról, figyelembe véve a különböző eljárásokat és a módszertan át és egy új módszertant alkalmaztak a marzsok kiszámítására. A tanács a legtöbb bizottsági javaslatot támogatja, ugyanakkor egy-két elemben megosztottak voltunk, például a partial disapplication tekintetében a lesser duty nagyon fontos tehát, hogy itt is előrelépést érjünk el túl korai még azt mondani, hogy mely bizottsági gondolat, illetve mely egyes tagállamok által megfogalmazott gondolat lesz az egész tanács számára elfogadható. Mi elnökségként azon fáradozunk majd, hogy megfelelő kompromisszumot kovácsoljunk ki a tanács szereplői között, szoros együttműködésben a parlamenttel és a bizottsággal. Nemzetközi közbeszerzési eszközök. Az EU-nak bizonyos egyensúlytalanságokat kell kiküszöbölnie a harmadik piacok közbeszerzési piacaihoz való hozzáférés tekintetében az IPI javaslatnak megfelelően egyensúlyban lévőnek kell lennie, annak érdekében, hogy az EU belső piacát ne torzítsa, és ugyanakkor nehogy büntető intézkedéseket váltsunk ki a harmadik országok részéről. A tanácsban a helyzet roppant bonyolult, különböző tagállami vélemények feszülnek egymásnak. VTO. Jelenleg a bilaterális és regionális megállapodásokra koncentrálunk, de azt se felejtsük el, hogy multilaterális szinten is fontos munka áll előttünk támogatjuk, folytatjuk támogatásunkat a WTO mellett, hiszen úgy gondoljuk, hogy ő garantálja az átlátható multilaterális kereskedelmi rendszert. A tizedik WTO miniszteri konferencia úgynevezett post-Nairobi munkaprogramjának végrehajtását nagyon fontosnak tartjuk, valamint a kereskedelmi szolgáltatási megállapodás és a környezetvédelmi termékekről szóló megállapodással is sok munka áll előttünk. Elnök úr, igen, tisztelt parlamenti képviselők, végezetül azt szeretném hangsúlyozni, hogy az információkhoz való hozzáférés, a transparencia és az európai intézmények közötti hatékony együttműködés nagyon fontos. Komoly tétekkel nézünk szemben. De meg szeretném erősíteni, hogy továbbra is aktív, felelősségteljes és hatékony szeretnénk dolgozni a soros elnökség területén és így becsvágyó programunkat reméljük, hogy meg tudjuk valósítani a soros elnökség fél éve alatt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy áttekinthettük a prioritást, és most a frakciók képviselőinek adom meg a szót, aztán a többi képviselőnek. Fél óránk van erre a vitára, és még lehetőséget kell adnunk a miniszter úrnak arra, hogy válaszoljon is a kérdésekre. Ezért azt javaslom, hogy mindenki két percben szóljon hozzá. Először a legnagyobb frakciónk a néppárt nevében Winkler úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák, miniszter úr, nagyon szépen köszönöm ezt az előadást. Rendkívül átfogó módon tette ezt meg, hát Kétségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy fél év elég lesz erre a munkára, talán több időre lenne még szükségük, de minden esetre gratulálok ehhez a megközelítéshez. Ön a CETA-val kezdte, úgyhogy én is a CETA-val fogom kezdeni. Az Európai Néppárt számára ez egy rendkívül fontos kérdés. Természetesen a régi kereskedelmi világ és az új kereskedelmi világnak a sarokköve ez, és még persze több évnyi tárgyalás vár ránk van mögöttünk, tehát egyrészt az ipar elvárása, idejetvén a kis és középvállalatok elvárása mindkét fél részéről, tehát az Európai Unió és Kanada részéről, ezt mind figyelembe kell venni. A CETA dinamizálhatja a gazdaságunkat, munkahelyet teremthet, és természetesen nem csak maga az aláírás, ami ideálisan ősszel az EU-kanadai csúcson lenne a legjobb, de nem csak az aláírása fontos, hanem az is, hogy megfelelően alkalmazzák is. Úgyhogy a tanácsnál ezt az üzenetet szeretném, hogyha hordoznák. Ez rendkívül fontos. Nem tudom, hogy 98-97 vagy hány százaléka a CETA megállapodásnak kereskedelmi jellegű. Úgyhogy vegyes megállapodásról van szó, alapvetően kereskedelmi jellegű, úgyhogy mindenképpen szükség van az átmeneti alkalmazásra. Ön beszélt a hitelességről és arról, hogy az Európai Uniónak milyen álláspontja van. Ez mind nagyon fontos, de a legfontosabb az, hogy a vállalataink érdekeit és a gazdaságaink érdekeit tudjuk képviselni. Ez lenne a néppárt üzenete. Természetesen, ami Kína piacgazdasági státuszát illeti, ez egy nagyon kemény dió. Mindnyájan elolvastuk tegnap az EU-Kína csúcson az Európai Bizottság nyilatkozatát, Jean-Claude Juncker nyilatkozatát, aki egyértelműen kimondta, hogy a piacgazdasági státusz és a túlkapacitás Kínában összefügg, és ezért ezt figyelembe kell vennünk. Most meg kell várnunk a bizottságot ezzel kapcsolatban. Még röviden a konkrét kérdésekre is átérnék. Egyrészt a konfliktusos területekről származó nyersanyagok kérdése nagyon fontos. A holland elnökség nagyon fontos kérdésként kezelte ezt, szeretnénk, hogyha ezt folytatnák. Köszönöm. A szociál, szociáldemokraták nevében Rodriguez képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, miniszter úr, hogy eljött ma hozzánk. Én néhány pontosítást szeretnék kérni. Először is elmondta, hogy mennyire fontos az átláthatóság. Valóban az átláthatóság rendkívül fontos kérdés. Alapvető a parlament szempontjából. A tárgyalások folyamán hogyan állunk a felhatalmazás kérdésével és ennek az átláthatóságával. Ön szerint nem kellene nyilvánosságra hozni a felhatalmazást, a tárgyalási mandátumot? Biztos tud arról, hogy a parlamentnek más a véleménye, és itt nagy többséggel fogadtunk egy, egy állásfoglalást a bizottság véleményéhez képest. Önök hogyan vélekednek erről a kérdésről? azt tudják-e, hogy a parlamentben mindig el kell fogadni a kereskedelmi jellegű megállapodásokat, és ezért a parlament véleménye is számít. Ami a Mercosurt illeti, lenne egy kérdésem. Amikor elkezdtük a tárgyalásokat, más volt a helyzet. Ma készen állnak-e arra, hogy bevegyenek egy fejezetet, amely a beruházások védelméről szólna, ami pedig az EU-Latin Amerika kapcsolatait illeti. Ön Csilléről nem beszélt, annak ellenére, hogy Chile vállalta, hogy modernizálja az országát, és Mogherini és Malmström asszonyok támogatását is elnyerte ebben. Ezért szeretném tudni, hogy az önök elnökségének milyen prioritásai vannak azzal kapcsolatban, ami jelenleg Csillében folyik. Köszönöm. Köszönjük. Most az ECR nevében Cáradil képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Ami a szomszédság kérdését illeti, nagyon örülök annak, hogy végre Közép-Európába a Visegrád országok egyikébe került a soros elnökség. 70 évén keresztül közös volt az én országomnak a sorsa az önök országával. Nem szeretném semmivel sem kiegészíteni az előadottakat, hiszen minden elhangzott. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy Szlovákia exportorientált gazdaság. A miniszter úr az előadásában az összes fontos bilaterális és multilaterális megállapodásra kitért, és beszélt az összes folyamatban lévő tárgyalásokról. Azt gondolom, hogy rendkívül professzionális megközelítést folytat. És nagy örömmel hallottuk, hogy mennyire pontosan írta le azt a rendkívül összetett kapcsolatrendszert, amely Kína piacgazdasági státuszával kapcsolatban felmerült. Természetesen az összes nemzetközi vállalásunknak meg kell felelnünk, ugyanakkor védenünk kell a helyi belföldi termelést bizonyos országokban, bizonyos ágazatokban. Acéliparra gondolok, vagy általában a nehéziparra. Úgyhogy nagyon örülök annak, amit itt hallottam. Úgyhogy nincsen se kérdésem, se észrevételem. Összességében nagyon megelégedett vagyok a szlovák elnökség terveivel. Nagyon sok sikert kívánok Önöknek ehhez. És azt remélem, hogy elérik az összes kitűzött céljukat. Biztos vagyok abban, hogy a szakbizottságunk mindig pozitívan fogja önöket támogatni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Maritja adom meg a szót. Uh, thank you, Minister, for your... Uh... Köszönöm, miniszter úr. Elnézést, hogy kicsit késve értem ide, de talán önök is hallhatták, vagy láthatták, hogy a város egy részét uh, tüntetők uh, blokkolják a ttip kapcsolatos mai tárgyalások miatt. A szlogenjük az, hogy TTIP Game Over, és hát vannak, akik azt gondolják, hogy a TTIP az egyszerűen csak egy játék. Miniszter úr, ön hogyan látja, mi ennek a tétje? Ön egy rendkívül ambiciózus kereskedelmi menetrendet mutatott be nekünk, és azt gondolom, hogy az egyik fő kérdés az lesz, hogy mi történik majd a Kanada-EU kereskedelmi megállapodással. Ön szerint milyen következményei vannak annak, hogyha a ratifikációs folyamat kudarcot val? További kérdésem az, vagy kérésem, hogy részletezze azt, amit a CETA átmeneti alkalmazásáról mondott. Ha jól értettem a bevezetőjét, ön ellenzi az a beruházási rész átmeneti végrehajtását. Ez a tanács pontja? Vagy ez csak az ön országának, a kormányának az álláspontja? Ezen kívül Szeretnék kicsit részletesebben beszélni arról, hogy a tanács hogyan értékeli a megállapodásokat. Azt láttuk, hogy az Európai Bizottság a múlt héten eltért a jogi szolgálata tanácsától, politikai okokból azt mondta, hogy vegyes megállapodás a CETA. Közben természetesen a tanács és a miniszterek, ahogy azt ön is tudja, nem várja meg a bizottság véleményét azzal kapcsolatban, hogy a nemzeti parlamentek szavazatát kérje, vagy bevonja a nemzeti parlamentek parlamenteket már nagyon korán az ilyen kereskedelmi megállapodások tárgyalásával kapcsolatban, ismervén, hogy milyen ágazatokat, területeket, önkormányzatokat, civil társadalmat, polgárokat érint ez a rendkívül fontos téma. Ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos próba a CETA. És hogyha azt derül neki, hogy a CETA az egy game over, akkor nem csak az Európai Uniós tárgyalója szempontjából, hanem az Európai Unió, mint egységes piac szempontjából milyen következményei lennének ennek? Utolsó kérdésem. Üdvözlöm az megjegyzéseit az átláthatóság fontosságával kapcsolatban. Miért van az, hogy a tanács nem hozza nyilvánosságra a kereskedelmi tárgyalásokkal kapcsolatos felhatalmazását, például Tunéziával kapcsolatban? A parlament teljes mértékben támogatja az átláthatóságot, ez a polgárok érdeke is, és ezért érthetetlen számunkra, hogy a tanács miért nem akarja nyilvánosságra hozni a felhatalmazásokat. Elnök, köszönöm szépen. Most a GUE nevében Helmut, Helmut Scholz. Köszönöm szépen, miniszter úr, ezt az igazán átfogó programot, amit bemutatott. Nagyon sok közös vonást tartok a bizottság Trade for All kereskedelmi stratégiájával. Tehát az önök soros elnöksége alatt ahogyan a holland elnökség során is, és valószínűleg a következő máltai elnökségnél is egy komplex megközelítéssel lesz dolgunk. Egy pár fontos dologra korlátozódnék, amelyek meglátásom szerint fontosak. És csatlakozva az előz, előttem szólókhoz, a szetával kapcsolatosan engem is érdekelne, és pontosabban el tudnám mondani, hogy a tanács az új rendszert, az ICS rendszerét illetve ennek a továbbfejlesztését hogyan értékeli, van -e erre vonatkozóan közös álláspont a tanácson belül, és a tanács álláspontja hogyan értelmezhető ennek az eljárásnak az integrálására az összes szabadkereskedelmi megállapodásra vonatkozó tárgyalás kontextusában, ugye, amit a harmadik országokkal folytatnak. Az is érdekel, hogy a tanács általánosságban az Európai Parlamenttel való partnerséget hogyan ítéli, meg hogyan értékeli. Tehát döntő jelentőségű partnernek tekintik-e a jogalkotásban, hiszen a parlament nagyon egyértelművé tette, hogy megköveteli a kereskedelmi tárgyalások folyamatának, illetve rendszerének a modernizációját és annak szükségességét. Nyilván a saját nemzetgazdasági kapacitásoknak a modernizációja is ide tartozik, az önök országa vonatkozásában is érdekelne a véleménye. A kapacitásokról több ízben szót emeltünk már, itt Kínát ön is említette, fölös kapacitásaink nekünk is vannak, ugye? És azt kérdezem, hogy a tanács ezt hogyan kezeli ezt a kérdést, a probléma megoldására, főleg, hogyha a Kínával való közös kereskedelmi kapcsolatokat tartjuk szem előtt, és nem egyfajta óriási szemétdomb előtt akarjuk magunkat találni, miközben ugye nem akarjuk magunkat belemanőverezni olyan problémákba, amelyeket nem kellene, hogy generáljunk saját magunk számára. A parlamentre még egyszer visszatérve, ő elmondta, hogy a tanács Ecuadorral kapcsolatban novemberre kíván álláspontot elfoglalni, a Peru és Kolumbiával kötendő megállapodás vonatkozásában. Szerintem ez túl késő időpont, mert hogyha kivárjuk ezt az időpontot, akkor a parlamentet megint de facto gyakorlatilag gyorsított eljárásban kell, hogy a saját döntését meghozza, és ezt nem hinném, hogy demokratikus eljárásnak nevezhetjük, amikor közvetlenül megválasztott képviselők ülnek itt. Elnök, köszönjük szépen, a zöldek nevében Zsadó úr következik. Euh, monsieur le ministre. Köszönöm szépen, miniszter úr. Ön bejelentést tett a CETA-val kapcsolatban, mi szerint a beruházási rész, és egyébként a legvitatottabb rész a az ISDS kapcsolatban nem fogja részét képezni az átmeneti végrehajtásnak, amennyiben természetesen a tanács és a parlament támogatja ezt a tervet. Ez annyit jelent, hogy valójában szeretném tudni, hogy a tanácsnál van -e ezzel kapcsolatban egyhangú álláspont, de minden esetre ez a tanács álláspontja. Az az elképzelés, hogy az ISDS nemzeti kompetencia. Nos, az Európai Bizottság ezt egészen másként látja. A bizottság azt ismétli, hogy azt gondolja, hogy jogi szempontból egyértelmű az, hogy a CETA teljesen európai hatáskörbe tartozó megállapodás, és hogy politikai szempontból azért, hogy kedvezzen a tagállamoknak, figyelembe vette azt, hogy elfogadja, hogy ez egy vegyes megállapodás. Tehát tudnunk kell, hogy akkor a hatáskörök szempontjából hogyan is állunk valójában komolyan elindíthatjuk-e a ratifikációját a CETA-nak, anélkül, hogy tudnánk, hogy az Európai Unió bírósága hogyan vélekedik Szingapurral kapcsolatban. Ugyanis itt egy olyan jogi bizonytalanság van, amely számomra óriási. Ez az első kérdés. Második kérdés az jó dolog, hogy ez egy vegyes megállapodás, mert én meggyőződéses európai vagyok, és nem tetszik nekem, hogyha az európai szakpolitikákat nemzeti szintre visszük vissza, de tudván, hogy mennyire nem átlátható a szabadkereskedelmi megállapodás, és hogy milyen viták folynak jelenleg a közvéleményben, azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez nem nagyon fontos. De egyrészt azt mondani a nemzeti parlamenteknek, hogy részt vesznek a ratifikációs folyamatban, és közben tudjuk, hogy így is úgy is végre fogják hajtani a megállapodást a bizottság szerint, teljesen a tanács szerint részint, még mielőtt azt ők ratifikálnák, hát ez egy eléggé meglepő eljárás. Tehát azt mondjuk, hogy lesz hatáskörük, közben viszont a folyamattal kapcsolatban az önök hatáskörét veszélyeztetjük, vagy legalábbis nem fogjuk figyelembe venni az átmeneti végrehajtással kapcsolatban. Tehát ez probléma. És még valami a Brexit-tel kapcsolatban. Jó hír, hogy nem Mr. Bean lesz a diplomácia vezetője, de ha Nagy-Britannia az 50-es cikket aktiválja, ön mit tesz a CETA-val kapcsolatban, például a húskvótával kapcsolatban? hogyan fogjuk kezelni a húskvótát, hogyha az Egyesült Királyság aktiválja az 50-es cikket. És ami a kereskedelmi védelmi eszközöket illeti. Nagy-Britannia azon országok egyike, amely nagyon keményen küzdött a leszögyüti rúl ellen, úgyhogy hogyan tudjuk megfelelően védeni Európát a dömping ellen az Egyesült Királyság nélkül? van kérnek még szót, ezeket meghallgatjuk, és utána visszadjuk a szót a miniszternek. Kristen Robert képviselő. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen a legtöbb kérdést már feltették előttem. Miniszter úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és ennyire átfogóan tájékoztatott minket a munkaprogramjáról. A kereskedelem politikai agenda eléggé tele van, és ön hát optimistán tekintve is négy hónapja lesz mindennek a beteljesítésére, miközben egy pár hét még ki is fog esni az ünnepek miatt, úgyhogy tényleg sok sikert kívánok, és örömet is a munkájához. Szeretném megkérdezni, hogy az ön álláspontja, illetve a tanács álláspontja micsoda, teljesen függetlenül a SETA-tól, ön ugye azt mondta egyrészt, hogy nem akarták, nem akarják, hogy egy TTIP light kerüljön megkötésre. Ugyanakkor mind, ami a vegyes megállapodással és a részbeni ratifikációval, a részben életbelétetéssel kapcsolatos, hát akárhogy is nézzük, de ez de facto egy light megállapodást eredményez. Úgyhogy ebben a tekintetben én látok egyfajta ellentmondást, szeretném még egyszer megkérdezni, hogy konkrétan, konkrétan ön hogyan képezte, képzelte el ezt a vegyes megállapodást. Elnök, Kaspalder Heinz képviselőasszony. Jó napot kívánok, miniszter úr! Hát amikor Kína a piacgazdasági szerepéről gondolkodunk, és a tanács azt nyilatkozza, hogy nincs még erről véleménye, ez egy kicsit aggájjal tölt el. Várom, hogy milyen javaslatokkal áll majd elő a soros elnökség. Tudjuk, hogy decemberben a WTO megállapodás kifut, és szerettem volna öntől konkrétabban hallani, hogy mindenről hogyan vélekedik, mert nagyon szűkös az időkeret. Tudjuk, hogy nagyon sok forog kockán, amennyiben Kína megkapja a piacgazdasági státuszt, ugye munkahelyekről van szó, óriási kihatása lenne mindennek az európai gazdaságra és kereskedelemre. Úgyhogy konkrétabb választ várnék öntől a tekintetben, hogy mi lesz az álláspontja a tanácsnak. Nem utolsó sorban KKV úr Paul Rübich következik. Köszönöm szépen, természetesen a KKV-k vonatkozásában valós, valóban óriási jelentőséggel bír a kereskedelem, és a globalizációnak kell jogi keret is. Ugye a KKV-k vonatkozásában nagyon fontos a jogbiztonság, ezért a WTO eh, eh, tárgyalások, a SETA és a TTIP kapcsán is nagyon fontos, hogy ezeket a közép- és kisvállalkozásokat eh, és az ő érdekeiket szem előtt tartsuk. A 28 kormány ugye felhatalmazást adott a tárgyalásokra. A kérdésem az az, hogy eh, hogyan kapták meg ezek az érintett eh, kormányok ezt a mandátumot, bevonták-e a folyamatba a nemzeti parlamenteket, ők milyen véleményt képviseltek a mandátum megadásakor, mert tudjuk, hogy a SETA kapcsán eh, tulajdonképpen egyetlen tagállam követelését sem sikerült teljesíteni. A bizottság pozitívan tárgyal, tehát még a vita rendezési kérdéseket is Juncker úrnak kellett utólag rendbe tennie. Tehát a kérdés az az, hogy a kormányok és a nemzeti parlamentek most a bizottsággal szemben támasztott feladataikat hogyan értékelik. És hogyha vegyes megállapodásról beszélünk, akkor definiálják-e önök azt, hogy mi lesz, ami a nemzeti agendába tartozó lesz, tehát nemzeti szinten kell majd egyeztetni, és melyik terület lesz az, ami tulajdonképpen az Európai Parlament általi szentesítésre vár. Most, ahogy jöttem be a parlamentbe, láttam, hogy itt az épület körül mindenféle lobbista lobbizik a TTIP ellen, aminek a tárgyalássorozata még nem is zárult le, tulajdonképpen nyitottak a, a, nyitott a kimenet. Úgy tűnik, hogy a jövő koncepciója, hogy mindenki szegény legyen, hát ezt én sem tudom támogatni. Elnök, köszönöm szépen. Miniszter úr. Tessék, öné a szó a válaszokra. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedi, akkor a kérdéseket szovákul fogom megválaszolni. Hiszen a parlamenti képviselők szlovákul is hallgathatják, illetve a szlovákról történő tolmácsolást is hallgathatják. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Parlamenti képviselők! Köszönöm a kérdéseket! amelyek tulajdonképpen lefették a, az előadásomat, a szetáról kérdeztek, a TTIP-ről kérdeztek, Kína piacgazdasági státuszáról érdeklődtek, a transzparenciát, a merkoszút is felvetették a kérdéseikben. A magam részéről szeretnék most egy-egy ilyen pontra visszatérni, amit már elmondtam a az előadásomban, és nem fogok tudni mindenre válaszolni, amit kérdeztek, úgyhogy lehet, hogy nem is lesz mindenki elégedett, de igyekszem a tőlem telhető legjobb válaszokat adni. Ještě raz chcem nincs, hogy CETA je pre Slovensko És nézzük akkor először is. Egy politikai prioritásunkról van szó a CETA esetében, ez egy zászlós, hajós kezdeményezés, ha úgy tetszik, az Európai Unió számára egy nagyon fontos megállapodásról van szó, fontos felekkel, a g közül. És ez a megállapodás hozzá fog járulni ahhoz, hogy növekedés induljon meg Európában, több munkahely teremtődjön, ahogy Rübik úr is elmondta. Ezért is támogatjuk. A bizottság ugye egy javaslatot terjesztett elő a parlamentnek, és a tanácsnak is van egy tervezete a megállapodásra vonatkozóan, és hát itt vannak az asztalon, ezek a javaslatok, a tervek szerint pedig az EU-kanadai csúcson októberben kerül aláírásra a megállapodás. Van egy terv természetesen a megállapodás előzetes alkalmazására is, ami egy nagyon lényeges elem, különös tekintettel ugye a hitelességünkre Kanada felé. Jelen pillanatban azonban nagyon nehéz a tárgyalások végkimenetelének a meghatározása. Azaz, hogy mely rendelkezések lesznek átmenetileg alkalmazva, és melyek nem. A beruházás védelmet illetően és a beruházási arbitrázs rendszerét illetően azt tudom mondani, hogy ez nem fogja részét képezni az átmeneti alkalmazásnak, hiszen ezt kérte a legtöbb tagállam, a tanácson belül ezt jelezte. Ami a TTIP-re vonatkozó kérdéseket illeti, Száke asszony is erre kérdezett rá, az Atlanti óceán mindkét oldalán kiegyensúlyozott megállapodásra kívánnak törekedni ez év vége előtt. Mit értünk el eddig? Bizonyos szinten egyetértés mutatkozik, és előre lépés is kirajzolódik, azonban nagyon kemény munka vár még ránk, és a jelenlegi tárgyalások eredményei már jók, ugye négy területen van már előrelépés, de majd meglátjuk, hogy a továbbiak is így alakulnak-e, ha egyáltalán folytatódnak. Ahogyan már elmondtam, egy TTIP light megállapodást nem fogunk támogatni, egy teljes, átfogó, mindenre kiterjedő megállapodást akarunk aláírni, ami mindkét fél számára, de az EU számára is mindenképpen előnyös. Kompromisszumokra tehát nem akarunk helyezkedni. A formális kereskedelmi találkozón szeptember 22-én, 23-án, tehát a miniszteri tanácsi informális ülésen Pozsonyban úgyis vissza fogunk térni ezekre a kérdésekre. Ezen a, az akirenden a SETA, a TTIP is szerepelni fog, és úgy gondolom, hogy a kínai piacgazdasági státusz is jó pár kérdést tettek föl ez utóbbival kapcsolatban. Winkler úr is Kína piacgazdasági státuszára kérdezett rá, Zahradil úr is e felől érdeklődött. Heinz asszony ugyancsak. A május 12-i állásfoglalásban még mindig nincs javaslat a bizottság részéről. A tanács pedig nem fogadott el állásfoglalást, vagy bármilyen dokumentumot eh, Kínával kapcsolatban, és hát persze feteltik nekem a kérdés, hogy ez hogy lehetséges, de nem én vagyok a megfelelő személy, akinek erre válaszolnia kell. Egy hete vagyok gyakorlatilag eh, a soros elnökségi miniszteri székben, úgyhogy nem tudok erre válaszolni. Nincs tehát még tanácsi megállapodás, ez nem született meg a holland elnökség alatt sem, és a trión belül, a trió elnökségen belül az a terv, hogy legyen egy javaslat a bizottság részéről a tanács felé, de ez nem történt meg, tehát nem tudunk lépni. Mégis úgy gondolom, hogy a Kínának adandó piacgazdasági státusz kérdése lehet, hogy nem fog eljutni odáig, hogy a tanács miniszteri szintjén itt megadassék ez a státusz. Most ősszel legalábbis. Mert ez már nem csak a kereskedelemről szól, hanem ezeknek a megállapodásoknak a politikai aspektusaira is kiterjedő kérdés. Volt, aki megkérdezte, illetve kaptam egy olyan kérdést, hogy Szlovákia hogyan reagál erre a folyamatra, Hát erre azt tudom mondani, hogy egy olyan ország vagyunk, ahol érezzük a negatív kihatásokat, ha Kínának megadnánk a piacgazdasági státusz, mert az acéliparunk elég kiterjedt, szinte az egyik legnagyobb az országban, nagyon sok foglalkoztatottal, és az olcsó acél nagyon erőteljesen érinteni országunkban ezt a szektort. Tehát ez a helyzet Szlovákiában. Ugyanakkor elmondhatom, hogy ez nem fogja befolyásolni a tanácson belüli döntésünket, hiszen soros elnökségként kiegyensúlyozottan kell fellépnünk, anélkül, hogy elfogultak lennénk. lennénk. Számos kérdést tettek föl a tárgyalási mandátummal kapcsolatban. Nos, a tanács úgy gondolja, hogy azokkal a kötelezettségekkel kapcsolatban, amelyek a parlamentből, a parlament, amelyek a mm, szerződésből elednek, a tanács által jóváhagyott döntéseket a parlamentnek is jóvá kellene hagynia, ami pedig a mandátumokat illeti, ezek nagyon sokszor bizalmas információkat tartalmaznak, tehát a tanácsnak minden egyes külön igényt meg kell vizsgálnia, amit a parlament nyújt be az információk megismerésére, tehát a tanács az összes ilyen igényt egyenként fogja vizsgálni. Az EU-Mexikó globális kereskedelmi megállapodás például az egyik ilyen megállapodás, amelyre vonatkozóan a parlament nyújtott be információs igényt, tájékoztatási igényt, és lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy a tanács a véleményt minél hamarabb megküldje a parlamentnek. Tegnap a bizottság, az Európai Bizottság jóvá hagyta a tárgyalások megkezdését, az Indonéziával megkötendő kereskedelmi megállapodás tárgyalásának megkezdését illetően. Ezek szabad kereskedelmi megállapodás lenne tehát Indonéziával, ami pedig a tárgyalási mandátumnak a közétételét illeti, hát a SETA és a TTIP kapcsán is hasonlóan jártunk el, és a TISZA kapcsán is. Bizonyos szintű bizalmasság, tehát a bizalmas mi volt -e ezeknek a tárgyalásoknak azonban meg kell, hogy tartassék. Tudatában vagyok annak, hogy önök talán nem nagyon örülnek ennek, akik azonban professzionális szinten is dolgoztak, és tárgyalásokat folytattak kereskedelmi vonatkozásban. Még ha csak a saját házukról is van, van is szó, annak adásvételénél, de a tárgyalási pozíciót meg kell tartani, hiszen a másik fél számára nem akarják túlságosan megkönnyíteni a folyamatot, nem akarnak minden információt közzétenni. És ugyanez a kontextus érvényes az Európai Unióra is, amikor tárgyalásokat folytat. Tehát a tárgyalási folyamat során a saját előnyeinket meg akarjuk tartani, nem akarunk minden lapot felfedni, és az, a, az, hogy bizonyos információkat bizalmasnak sorolunk be, az nem azt jelenti, hogy a tanács nem kívánja az Európai Parlamentet tájékoztatni, vagy nem tájékoztatni, hanem, ahogyan az előbb elmondtam, a tárgyalási pozíciónk megtartására nem akarunk minden lapot felfedni. Csillével kapcsolatosan is jött kérdés. Szlovákia támogatja a megállapodás modernizációját, ami ugye 2013-ban született megállapodás, és amint az Európai Bizottság a tárgyalási mandátumot közé teszi, megadja, akkor tud lépni a tanács. Ezt azonban 2017 előtt nem várjuk. Tehát a szlovák elnökség alatt nem számítunk arra, hogy eh, egy javasolt mandátumról kelljen dolgoznunk vagy gondolkodnunk, ahogyan elmondtam 2017 előtt. Azt gondolom, hogy a legtöbb kérdése válaszoltam. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, köszönjük, hogy eljött közénk, és hogy eh, megtárgyaltuk az elnökség prioritásait igazi, igazi becsvágyó programról számolt be nekünk, minden jót kívánunk. A Brexiten túl sok komoly kihívás adott állnak. Minden jót kívánok! Kapcsolatban maradunk, és kerüljük el a nehézségeket, illetve dolgozunk együtt. Köszönöm. Good, dear colleagues, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt kommen wir zu unserer... Kedves kollégáim, rátérünk a szavazásra. Legelőször is mindenkit emlékeztetni szeretnék, hogy mindig név, név szerint szavazunk a végszavazás során, és ehhez persze szavazókártyára lesz szükségünk. Ilyen módon kérek mindenkit, hogy először is a, egy próbaszavazást tartsunk a próbaszavazás kedvéért. Ezt a próbaszavazást, melyet a próbaszavazás kedvéért tartunk, próbából megnyitom. Liebe Kollegen, stimmen Sie bitte ab. Und ich schließe die Probe. Lezárom a próbaszavazást. Rendben van. Akkor most már is szavazunk az első tételről. Igen, tessék, parancsoljon. Elnézést, de nincsen nálam a szavazókártyám, tehát kézfeltartással fogok szavazni. menetben van, vettük az adást. Egy háromoldalú tárgyalás eredményéről szavazunk. A torcser gudzokról, tehát a kínzás és más kegyetlen embertelen vagy megállazó bánásmód során a szerzett áru kereskedelméről május 24-én az első trialógus megállapodás létrejött, a legal scrubbing, a jogi pontosítás után most megkaptuk az első szöveget. Gondolom, hogy mindenki bele tudott tekinteni ebbe a szövegbe, és megállapíthatta, hogy a parlament nagyon nagy sikert ért el. E jogszabály kapcsán. Itt pedig nagy köszönettel tartanunk Maritja Sákénak előadónknak, aki a tárgyalásokat folytatta. Köszönjük, Marítje. Marítje, kéred még a szót? Szeretnél valamit még hozzátenni? Thank you, Chair. Uh... Elnök úr, sok mindent már nincsen hozzátenni, tennem. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést. Szavazzunk. Köszönöm, akkor elkezdhetjük a szavazást. Egyetlen szavazásról van szó, elektronikus módon megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Lezárom a szavazást. Csodálatos eredménnyel el is fogadtuk. Jelzem a frakcióknak, hogy szeptemberben szavazunk erről a jelentésről a plenárison. A nyilvánosság nagyon nyomon követi ezt a a munkánkat, ezt a dossziét, éppen ezért vitát kell kérvényeznünk a plenárison, hogy ezzel is megfelelő figyelmet biztosítsunk a témának. Nos, hát akkor. Ähm, ich möchte fragen, wie, Kérdezem, hogy ön hogyan szavazott, igennel vagy nemmel? tartózkodott. Igen, tessék. Egy ügyrendi észrevételem van. Öm, meg lehet szerezni a szavazókártyát az épületben. Igen, teljesen igazam a Marikének. Tehát az ember beszerezhet egy szavazókártyát. Strasbourgban és Brüsszelben is egy szavazókártyát. Köszönöm szépen, éppen ezen vagyok, de köszönöm szépen a tájékoztatást. Rendben van. 16-os napi rendi pont. A SODC GPM államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás, illetve az Európai Uniós közöttük. Alexander Graf Lambsdorff az előadó a módosítók közül többet befogadhatatlannak nyilvánítottam, de a kettes módosítóról nagyon is szavazhatunk. Ki támogatja a kettes módosítót? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Ezt elutasítottuk, és most akkor elektronikusan végszavazásra térünk rá. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-en igennel és 10 nemmel szavaztak egy tartózkodás mellett, ezt elfogadtuk. Gratulálunk Lambsdorff kollégának. És már is egy csodálatos jelentésre térünk rám a harmadik országokkal folytatott külkereskedelmere vonatkozó statisztikákról. Ez egy véget nem érő történet, de reméljük, hogy ma véget tudunk neki vetni, pontot tudunk tenni a végére, hiszen a tanács nem volt különösképpen rugalmas, de mégiscsak sikerült egy közös szöveget kialakítani, mely tükrözi a három oldalú tárgyalásokat, éppen ezért megnyitom a szavazást a statisztikákról, a 17-es pontról. Le is zárom a szavazást. A kollégina megkapta a szavazókártyáját, 30 igen, 3 tartózkodás mellett ezt is elfogadtuk. Köszönjük szépen! Már is tovább megyünk a 18-as napi rendi ponthoz. Az EU-Kína közötti megállapodás Horvátország általi kibővítéséről van szó. Megnyitom a szavazást. Und schließe die Abstimmung. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel ezt is elfogadtuk. Gratulálunk Winkler kollégának. 19-es napi rendi pont. A GATT egyezmény kiegészítése Horvátország csatlakozása okán, erről is megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31 igen szavazattal elfogadtuk. Most pedig 20-as napi rendi pontra térünk rá. Az EU, az AKC EU, ja bocsánat, Zalba kollega, gratulálunk a munkájához. Tehát a 20-as napi rendi pont az AKC EU közötti kapcsolatok jövője 2020 után. A kotonói megállapodás véget érte után. Egyes módosítom, ki támogatja? Ki ellenzi? Na, hát ellenőrizzük ezt le. Lássuk tehát az egyes módosítóról. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas módosító kiegészítésként ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. 13-as módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, Elutasítottuk. Csek, rendben van, akkor ezt ellenőrizzük le. A 14-esről szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 15-ös módosító mellettem, ellenem, tartózkodás, Hát ellenőrizzük ezt is, nem. A 15-ösről tehát ellenőrző szavazást tartunk, melyet meg is nyitok, melyet le is zárok, melyet el is fogadtunk. 16-os mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. Kettes kompromisszum, mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosító első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 26-os második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 30-as mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 31-es szóbeli módosítóval mellette, ellene tartózkodás, hát ellenőrizzük ezt is lem, a 31-estről megnyitom a szavazást. Hát, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 41, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. 42-es mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 44-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négy a kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 59-es módosító, második rész, mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 64 és mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 65 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 66-os mellettem ellene tartózkodás Hát ellenőrizzük ezt le. A 66-osról szavazunk tehát. Megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. És elfogadtuk. 67-es mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 68 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Most pedig a végszavazásra térünk rám. Megnyitom a szavazást, a végszavazást, és lezárom a végszavazást, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezt is nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok Pedrónak. Késlekedés nélkül megyünk tovább a 21-es napirendi pont szavazására az EU Iránnal kapcsolatos stratégiája a nukleáris megállapodást, hogy nem mondjuk atomdélt követően. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes mellett, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elutasítottuk, de hát azért nézzük meg. Az egyes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes módosító mellette, ellenem, tartózkodás. Elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es módosító kitámogatja, ki van ellenem, kitartózkodott. Hát ezt ellenőrizzük le a 17-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító kiegészítésként mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellettem ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítva, de azért nézzük meg. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Hatos kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 39-es kiesik. Negyvenötösre térünk rá, 45-ös mellette, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de hát azért vizsgáljuk meg. A 45-ösről, tehát mellette, Bocsánat, mondja az elnök, megnyitom az elektromos szavazást. Lezárom az elektronikus szavazást, és el is fogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 46-os mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 50-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es kitámogatja. Ki ez, aki nemmel szavazott? Bocsánat, okafogyottá vált, bocsánat, bocsánat, így az elnök. 51, 52-es kitámogatja. Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elfogadtuk. 53 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 54, nem, 54 mégiscsak mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös mellettem, ellene, tart, ellene, tartózkodás, elutasítva. 56 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 57 két részben. Első rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikus módon, melyet megnyitok. Nem a módon, a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt is nagy többséggel elfogadtuk. Gratulálok az előadónak. Utolsó szavazás, a mai napon legalábbis, az EU SADC vagy SADC gazdasági partnerségi megállapodás parlamenti felügyelete és civil társadalmi nyomon követése, vagy egyszerűen az EU CADAK EPA voltak éppen erről van szó. Itt egy szóbeli választ igénylő kérdést kell elfogadnunk, és erről szavazunk most. Megnyitom a szavazást. melyet lezárok. Nagy többséggel elfogadtuk ezt a kérdést, ezzel lezárom a szavazások körét a szavazás óráját, mert alig, mely alig egy fél órát vett igénybe. Have a good summer. With many Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues. Tisztelt kollégák! It's not really understandable for me, but it seems so that some... Nem igazán értem én, hogy miért, de úgy tűnik, hogy vannak kollégák, akik szeretnének a teremből elmenni. Kérem, hogy legalábbis csendben tegyék ezt. A következő napi rendi pontunk a monitorozási csoport tevékenységei. Azt gondolom, hogy a monitorozási csoportok munkája rendkívül hatékony, így tényleg szorosan figyelemmel tudjuk követni a tárgyalásokat. A közelmúltban rendkívül aktív volt a monitorozási csoport. 17 monitorozási csoport ülés volt. Ez is mutatja, hogy mennyire aktívan végezzük a dolgunkat. Az Egyesült Államok, a TTIP kapcsán négy ülést tartottunk, április 19-én a főtárgyaló helyettes a 13. fordulóval kapcsolatban volt nálunk, aztán május 3-án Ignáció a 13. forduló eredményéről tájékoztatott minket, aztán június 9-én arról, hogy hogyan fogja a normákat és szabályozásokat befolyásolni a megállapodás az EU és az Egyesült Államok közötti TTIP. Rendkívül érdekes volt ez az ülés, és természetesen a 14. fordulóra való felkészülésként június 30-án is volt egy monitorozási csoportülésünk. És a nyári szünet után egyből tartunk egy új ülést a 14. forduló eredményeiről. Úgyhogy rendkívül szorosan figyelemmel követjük a tárgyalásokat, és egyértelmű, hogy megbeszéljük majd a 14. forduló értékelését is a nyári szünet után. Közép-Amerika, Kuba. Köszönöm szépen, elnök úr! Kuba nagykövetével találkoztunk, és a DigiTrade képviselőjével. Sajnos az Európai Unió külügyi szolgálata nem volt jelen, nem mondta el azt sem, hogy miért. Jó lett volna, hogy eljönnek, mert a vitán középpontjában a politikai párbeszéd és az együttműködési megállapodás volt. A nagykövet úr először is azt kérte, hogy vessünk véget az 1996-os álláspontnak, ami Kuba integrációját illeti, és a párbeszédet, és a világ gazdaságába való bevonását illeti, ez fontos cél, de a szabadkereskedelmi megállapodás sem most, sem a jövőben nem céljuk. Ez egyértelmű üzenet volt részükről. A Digitrade a jelenlegi helyzetről beszélt, a párbeszéd és együttműködési megállapodással kapcsolatban. Érdekes az, hogy Kuba már nem GSP-nek számít, kereskedelmi deficitje van Kubának, és bizonyos gazdasági területeken új szereplők, a Gwenta Propistas és a Workers for Themselves új szereplők, és az élelmiszergyártás 50%-a csak 28%-át teszik ki a gazdaság egy konkrét területének, ami nagyon érdekes statisztika. 18 bilaterális beruházási megállapodás van az EU tagállamok és Kuba között. A legutóbbi tárgyalási fordulóban, márciusban az új megállapodást lezárták. Még nem nyilvános, de a 16 végére, 17 elejére várjuk a következtetéseket. Ez a szokásos eljárás a ratifikációs eljárással kapcsolatban, és ami a lehetséges átmeneti végrehajtást illeti a ratifikáció előtt, mielőtt minden tagállam ratifikálna. Persze Kuba sokkal gyorsabban fog majd előre lépni, mint az Európai Unió, de ez általában véve kihívás, nem csak a CETA-val és a TTIP-pel kapcsolatban. Emlékszem, hogy korábban találkoztunk közép-amerikai nagykövetekkel, akik arra ösztönöztek minket, hogy tanács szinten kellene fellépnünk azért, hogy a tagállamok a ratifikációt egy kicsit gyorsabban lépjék meg. Mert szégyen az, hogy több mint két évre van szükségünk ahhoz, hogy a megállapodásokat ratifikáljuk, annak ellenére, hogy a tartalommal kapcsolatban mindenki egyetért. Ezt nem igazán lehet igazolni. A politikai párbeszéd, az együttműködés és a kereskedelmi együttműködés voltak a fontos fejezetek. Természetesen nem szabad kereskedelmi megállapodásról van itt szó, sok mindenben hivatkozunk még a WTO célokra, ennek ellenére, ami a technikai akadályt, kereskedelmi akadályokat illeti, a növényegészségügyi intézkedéseket, ezek fontos területek, és előre tervezhető gazdasági és beruházási környezetet kell létrehozni. Úgyhogy elég érdekes kiinduló pont volt ez, és persze még nagyon sok munka vár ránk. Köszönöm. Elnök. Köszönöm. It's a long, long way to Tipperary, mondta az elnök úr. A SEDAC monitorozási csoportot április 26-án tartottuk. A SEDAC ipáról beszéltünk. Galina és most fogadtuk el ezt a megállapodást. Japánnal kapcsolatban május 3-án találkoztunk. A szlovák köztársaság miniszter éppen most beszélt arról, hogy mennyire lassan folynak a tárgyalások Japánnal kapcsolatban a felsőházbeli választások miatt, és azt hiszem múlt héten vagy azelőtt történt ez meg, úgyhogy mostantól felgyorsulhatnak a folyamatok. Ami a környezetvédelmi javak megállapodását illeti, június 27-én tartottunk ülést, a 14. tárgyalási forduló után. Érintettek és ágazatok képviselték magukat, például a gyártók, ami egy nagyon jó ágazat. Tegnap elhangzott, hogy az jó úton halad ez a megállapodás. Mágrebbel kapcsolatban május 24-én találkoztunk. Mindenképpen reménykeltő volt hallani az első forduló eredményeit az EU-tunéziai tárgyalásokról. Meggyőződésem, hogy ez nagyon fontos kérdés. Fontosnak tartom, hogy tudjuk támogatni Tunéziában a fejlődést. Tiza Két monitorozási csoportot tartottunk, május 21-én és június 30-án, a 17. és 18. tárgyalási fordulót követően. A legutóbbi ülésünkön beszéltünk az előadónkkal, Reding asszonynal arról, hogy mi is a helyzet jelenleg a tárgyalásokkal. Dél-Ázsia május 30-án találkozott a monitorozási csoport, és külön odafigyelt a, az ILO által meghatározott munkajogokra és az üzleti élettel kialakított kapcsolatokra. A fenntarthatósági kompakt végrehajtásáról és annak lehetőségeiről beszéltünk Bangladesben, és már nagyon régóta várjuk ezt a kezdeményezést. A bizottság készíti elő, úgyhogy azt gondolom, hogy elég jó eredményt várhatunk. Ami a GSP plusz végrehajtást illeti Sri Lankával kapcsolatban, erről is beszéltünk. Moldava. Május 31-én tartottunk monitorozási csoportot. segítségnyújtásról beszéltünk. A Mercosurról június 29-én beszéltünk. A piaci hozzáférés volt a fő téma, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon hatékony kezdeményezés volt. Az IPA monitorozási csoport különösen a kelet-afrikai és nyugat-afrikai Ippával kapcsolatban július 12-én ült össze. Helmut, szeretnéd ezt kiegészíteni valamivel? Tegnap, elnök úr, részletes eszmecserét tartottunk összességében az IPA-val kapcsolat, Afrikával kapcsolatban, és hát tegnap felmerült ez a probléma, hogy a kelet-afrikai közösséggel az IPák nagyon fontos az emberi jogok kérdése, hogy összességében mit tegyünk azzal a lehetőséggel, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásokon túlmenően általában a gazdasági fejlődéshez hozzá tudjunk járulni. Ezen ellentmondás a monitorozási csoport ülésén is felmerült a kelet-afrikai gazdasági és partnerségi megállapodással kapcsolatban, és arról beszéltünk, hogy a bizottság és a civil szervezetek egészen különböző megközelítéssel az IPA megállapodással kapcsolatban, és a három afrikai ország, ottani ország nagykövetsége, Kenya, Uganda és Ruanda részéről elmondták a véleményüket. Azt gondolom, hogy az eszmecsere nagyon fontos volt a monitorozási csoportban az IPA nyomon követésével kapcsolatban. És azt gondolom, hogy minnyáján úgy gondoljuk, hogy a további ratifikációs folyamatban, vagy az aláírással kapcsolatos hajlandóság az afrikai fél részéről fontos, hogy ezt a kérdést figyelembe vegyük. Tanzánia jelenleg éppen nem feltétlenül akarja aláírni az ipát, és ezért még nyitott marad ez a folyamat azt is el tudom képzelni, hogy utána a konkrét kelet-afrikai közösségi igényeket kell figyelembe venni, és hogy milyen lehetőségek vannak szerződési jogi alapon ezzel kapcsolatban. Elnök, köszönöm szépen! Július 12-én tartottuk a monitorozási csoportot Ázsiával kapcsolatban, különösen a Fülöp-szigetekkel és Indonéziával kapcsolatban. A tárgyalásokat a Fülöp-szigetekkel elkezdtük, és a monitorozási csoport az első tárgyalási fordulót vitatta meg, és úgy tűnik, hogy megint csak elég reménykeltő Fülöp-szigetekkel a tárgyalások kezdete. Ahogy önök is tudják, a bizottság is beindította a kereskedelmi tárgyalásokat az EU és Indonézia között. Úgyhogy nagyon sok tárgyalás folyik, Remélem, hogy a bizottság kellő kapacitással rendelkezik arra, hogy az összes tárgyalást tovább tudja folytatni. Végül pedig nagyon aktuális kérdés, Kína kérdése. A Kína-EU közötti tárgyalások az elmúlt napokban Pekingben folytatottak, és ami Kína piacgazdasági státuszát illeti, ez a kérdés még megoldásra vár. Wigner úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Természetesen ezen a héten volt egy monitorozási csoport, de nem a piacgazdasági státusszal foglalkoztunk, hiszen nem közvetlen kérdés ez a monitorozási csoportban. Nem, a beruházási tárgyalásokról beszéltünk Kínával. Ez volt a középpontja a tárgyalásainknak, az EU és Kína között 11 tárgyalási forduló volt eddig a beruházási megállapodásról. Ez egy átfogó beruházási megállapodás néven fut. Ezzel kapcsolatban egy konszolidált szöveg létrejött, és tájékoztattak minket arról, hogy ennek mi a tartalma. A főtárgyalónk, az EU főtárgyalója, Lupert Schlegelm volt az, aki minket erről tájékoztatott. Most az ajánlatokat fogjuk megismerni mindkét fél részéről. Összességében, ami a piaci hozzáférést illeti, ott pozitív listát állítunk össze az ajánlásokkal kapcsolatban, pedig negatív a lista. Mindenki azt reméli, hogy szeptemberben talán tegnap vagy ma döntés születik majd az EU-Kína csúcson. Pontosan nem tudjuk, hogy mi lesz ez a döntés, de a cél az, hogy szeptemberben megszervezzék a 12. tárgyalási fordulót. A bizottság egy fenntarthatósági hatástanulmányt készít, amely szintén nagyon érdekes lesz a mi szakbizottságunk és az egész parlament szempontjából, és köztes jelentést készítenek, amelyet a közeljövőben fognak nyilvánosságra hozni. A múlt héten Strasbourgban új EU-Kína stratégiát ismerhettünk meg, amelyet az Európai Külügyi Szolgálat és a bizottság közösen készítettek el. Fontos elem, hogy milyen jelzéseket kapunk az üzleti világtól, a vállalatainktól. El kell, hogy mondjam, hogy az üzleti hangulat fejleményei eléggé aggasztóak. Jelenleg az európai vállalatok nem igazán pozitív jelzéseket küldenek felénk. Sajnos az Európai Kereskedelmi Kamara szintén arról számol be, hogy milyen új taktikákkal lehetne, vagy milyen új taktikákkal próbálják meg Kínában megakadályozni, hogy az európai vállalatok ott aktívak lehessenek. Ez nem igazán jó jel. Nem csak az EU főtárgyalója van a monitorozási csoportban, hanem a kínai delegáció Európai Uniós vezetője is, és hatékonyan tudtunk tárgyalni. Persze a kínai álláspont fő elemeit ő megismételte, és ami a konkrétabb kérdéseket illeti, azokra nem adott egyértelmű választ. Azt mondta, hogy mivel ő nem a tárgyalócsoport tagja, erre nem tud konkrétan válaszolni. De azért bizonyos európai javaslatokra hallhattuk azt, hogy a kínai fél azt mondja, hogy az inkább egy FTA-ben kellene, hogy megjelenjen, nem pedig a beruházási megállapodásokban például ami a piaci hozzáférés kérdését illeti, ami számunkra rendkívül fontos. A jelenlegi G20 kínai elnökségről beszéltünk, és a kereskedelem megkönnyítési megállapodásról, és kicsit arról is, hogy filozófiai szempontból hogyan tudjuk értelmezni azt, hogy Kína regionális, a regionális megállapodásokkal kapcsolatban miért gondolja azt, hogy ez a WTO ö, politikával ellentétes lehet. De hát az ilyen filozófiai eszmefutatásokra mindig szükség van a kínai féllel, úgyhogy természetesen folytatjuk ezt, hogyha szeptemberben összeülünk megint, és arról is majd beszámolunk a szakbizottságnak. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Két egészen másfajta kérdésem lenne. Elnök úr beszélt Sri Lankáról. Esetleg ezt tudná részletezni, Meg akkor is, nincs semmit mondani róla. Kínával kapcsolatban felmerült az az aggály a választóim körében, hogy Kína piacgazdasági státuszát így is úgy is keresztül verik a közeljövőben. És ennek óriási kihatásai lehetnek hosszú távon, de rövid távon is. Wingler úr, talán tudna erre reagálni? Azt gondolom, hogy ezt az aggályt a kollégák is osztják. Nem biztos, hogy őket ez annyira érdekli, de mindegy. Sri Lankával kapcsolatban persze a GSP plusz iránti kérvény létezik, és ez, erre delegált aktus vonatkozik. Most azon kell elgondolkoznunk, hogy a 27 feltételnek megfelelnek-e. Erről van szó, erről folynak a tárgyalások, még nem született döntés a környezetvédelmi és a munkajogi aspektusokról beszélünk. Kína. Nos, hát el kell, hogy mondjam, hogy az én választópolgáraim is aggódnak Kína piacgazdasági státuszával kapcsolatban az is egyértelmű, hogy a parlament állásfoglalást fogalmazott meg nem olyan régen, és az egy nagyon egyértelmű állásfoglalás. Egyértelműen kimondja, hogy azt akarjuk, hogy az Európai Uniónak működő kereskedelmvédelmi eszközei legyenek decembertől. Ez egyértelmű. Mindenek előtt a parlament is beszélt erről, az acélipar a legkiszolgáltatottabb, de más iparágok is. Ha mivel most a következő lépés a bizottság részéről esedékes, a parlament megfogalmazta a véleményét, most a bizottság lépésére várunk. Ha megnézzük, hogy tegnap mi hangzott el Kínában, Pekingben, Jean-Claude Juncker mit mondott, és Cecilia Malmström mit mondott, valószínű, hogy július 20-án a jövő héten nem lesz még bizottsági javaslat. Ők felmérő ülést tartanak, de javaslat még nem lesz 20-áig. Azt gondolom, hogy egyértelmű volt az üzenetünk, hogy milyen jellegű javaslatot várunk mi a bizottságtól. Fontos, hogy a működőképes TDI, tehát kereskedelmvédelmi eszköz az egyik feltétele ennek. Nem szeretnék most vitát indítani erről a kérdésről, és volt is egy állásfoglalás e témában, de hogyha itt a választókerületeikről beszélnek, akkor mégis úgy tűnik, hogy el kell mondani a brit választóknak, hogy az Egyesült Királyság volt az, aki több mint két éven keresztül ellenállt annak, hogy modernizáljuk a kereskedelemvédelmi eszközöket. Tehát a felelőssége a 27 tagállamok, tagállamnak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon, blokkolva lett. És ezt átláthatóvá kell tenni. És ha nem jutunk el oda, hogy tényleg átláthatóvá és érthetővé tesszük az, hogy melyik szinten kidönt bizonyos problémákról, akkor eljutunk oda, hogy tényleg nem értik a polgárok, hogy miről szól az Európai Unió. Mi történik, milyen munka zajlik itt, és ezért hagyd kérjem önöket, hogy a saját polgáraiknak, választópolgáraiknak a választókerületeken belül, is mondják el világosan, és gondolok itt különösen a brit képviselőkre, hogy ők is tegyék tisztába a dolgokat. very direct question and a very good question, by the way. Igen, igen, ez tényleg egy kemény kérdés. Nos, hát először is eddig valóban nem nagyon mutatott érdeklődést arra, hogy én mit mondok, mert nem tartozom egy olyan párthoz, ami bent van a brit parlamentben. És persze az, hogy most mossuk a kezünket, ez nem egy jó válasz mindenre. De a brit kormány teljesen rossz úton jár, mert a Kína felé való politizálás George Osborne korábbi pénzügyminiszternek az asztala volt, és őt kivágták, lapátra tették. Nagyon helyesen fűzöm hozzá. Új pénzügyminiszter és az új kereskedelmi miniszter, Leon Fox úr remélhetőleg olyan véleményt képvisel, amelyet oszt a többi európai ország is. Azaz, hogy dömping politikát folytat Kína, különös tekintettel az acélra. És ez a gazdasági státusz ez hát el fogja hozni azt, hogy valóban kereskedelmi politikai eszközöket kell majd foganatosítani. A piacgazdasági státuszt kap Kína. Abszolút egyetértek önökkel, és az önök megjegyzéseit továbbítani fogom a brit kormány felé is. Volt változás most a személyzetben, és nagyon bízom abban, hogy ez politikai változással is fog együtt járni. Elnök. Úgy tűnik új koalíció alakul ki itt a parlamenten belül. Mindenképpen folytatni fogjuk a nyári szünet után ezt az eszmecserét. Július 20-án ugye az Európai Bizottság vitázik a javaslatról, és hát szeptember elején azt gondolom várhatjuk, hogy a bizottsági javaslat is megszületik. Helmut, elnézést kérek elnök, nem akarom túlságosan elnyújtani. De válaszolva a kollégámnak, tényleg nagyon pontosan kell fogalmaznunk, és hogyha indiai kezekbe kerül például az acéltermelés, akkor azt is végig kell gondolni, hogy ezek a cégek mit tesznek, hogy tényleg a legmagasabb technológiai szinten eh, modernizálnak-e az acél ágazatban. Tehát a dömping-szerű eh, politikával, ugye ez is összefüggő kérdés. Van-e előrelépés? Mert a kínaiak, ha jól megnézzük, akkor modernizálnak. És visszafogták az acéltermelést, tehát azért ennél átfogóbb, komplexebb a kérdés, nem csak ö, ö, arról van itt szó, hogy az acélágazatban mondjuk ö, visszavágták a béreket, ezek azért magasabbak, mint például a bolgár vagy a román acélágazatban fizetett bérek. Tehát nagyon összetett kérdésről van szó, de meg kell érteni pontosan, hogy miről beszélünk, és ehhez szükség van harmadik országokkal történő tárgyalásokra. Elnök. Jó, hát erről most nem nyitunk vitát, még egyszer mondom, a jogalkotási javaslat után, amit a bizottságtól kapunk, folytatjuk a vitát a nyári szünet után, és valóban nem csak fekete-fehérben kell itt látni a világot és minden kérdést, hanem eh, a teljes átfogó összetett kérdést meg kell vizsgálnunk. Ahogyan tudják, a 24-es napirendi pont elhalasztásra került, a 25-ösre pedig nincs mit mondanom az egyéb kérdések tárgyában. Úgyhogy jön a 26-os, bejelentem a következő ülések időpontját, augusztus 31, valamint szeptember 1 -e. És hát nincs más hátra, mint hogy az utolsó megjegyzéseimet osszam meg önökkel, pihentető nyári szünetet kívánok mindenkinek a legjobbakat, frissen, újult energiával térjenek vissza, mert a nyár után is nagy kívásokkal fogunk találkozni. Mindenkinek minden jót kívánok, viszontlátásra!